és egyetértek azzal, hogy egy post stokholmi kontextusban lehetne ezt a munkát végezni. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos az, hogy lezárjuk a vitát. Az állásfoglalási indítványról holnap 12 órakor szavazunk. Most pedig az utolsó rendi pontra térünk rám. Szóbeli választ igénylő kérdés az európai gazdasági térség jövőjéről, Először a szerző Kofferáti úr kap szót. Grazie, Presidente. Signora Com Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony! A kérdés, amit szeretnék önnek feltenni, az európai gazdasági térség jövőjéről szól. Azt szeretném tudni, hogy be lehet-e avatkozni, ki lehet-e javítani ennek a struktúrának a hibáit, hiányosságait, azért, hogy a belső piacot megerősítsük. Ahogy a kollégák is tudják, Ez a kezdeményezés 1994-ben kezdődött. Egy olyan rendszerről van szó, ami már bizonyított. Ezt a megállapodást a a szabadkereskedelmi szervezet és az Európai Unió kötötte egymással, azért, hogy ezek az országok is élvezhessék az egységes piac előnyeit, még akkor sem, hogyha, akkor is, hogyha nem tagjai az Európai Uniónak. És ezzel egy újdonságot hoztunk létre. Nem csak arról volt szó, hogy ennek a térségnek a hatásait el kell ismerni, hanem egyes kis európai országok, mint például Andorra és Monaco szerették volna megerősíteni a kötelékeiket velünk. Kicsi országokról van szó, de mégis jelentős érdekeket képviselnek, és ők is részei annak a rendszernek, aminek az előnyeit élvezik az Európai Uniónak. Részei tehát ennek a struktúrának és azoknak az intézményeknek, amik az Unióban léteznek. Mit lehetne tehát tenni? A bizottság két lehetőséget vázolt fel. Az egyik úgy néz neki, hogy egy keret megállapodást kötünk, és ezek az országok valamilyen módon társulnak az Európai Unióhoz. A második lehetséges út az lenne, hogy ezek a kis országok közvetlenül az európai gazdasági térséghez csatlakoznának. És aztán van még egy ország középen, Svájc. Ő, ők az egyetlenek jelenleg, akik tagjai a szabadkereskedelmi szervezetnek. És ennek ellenére sohasem léptek be hivatalosan az európai gazdasági térségbe. Ennek ismerik önök is az indokait, volt egy népszavazás, és tiszteletben kellett tartani a polgárok kinyilvánított akaratát. Ezeket a, hál- a struktúrákat kellene most egy hálózatba kapcsolni, és lehetőséget adni ezeknek az országoknak, a legkisebbeknek is, hogy valódi vitát folytathassanak közösen az Európai Unióval. Még nem egyértelmű, hogy melyik utat fogjuk választani. Ugyanis nem szabad elvágni azokat a kötelékeket, amik nagyon sok pozitívumot hoztak nekünk. Itt most az Európai Unió és Svájc kapcsolatáról beszélek. Több mint 120 különleges megállapodást kötöttünk Svájccal. Tehát azok a kérdések, amiket most felteszünk, azok inkább szónoki jellegűek, és ezekre a válasz önmagában a kérdésben rejlik. Tehát a bizottság számára eljött az a pillanat, hogy megvizsgálja annak a megállapodásnak a hatásait, ami létrehozta a gazdasági térséget. Ugyanis már csak nem 30 év telt el ennek az életbelépése óta és meg kell vizsgálni, hogy pozitív hatások voltak, vagy pedig voltak esetleg hiányosságok is. És bizonyára érdekes tapasztalatokat is gyűjtöttünk, hiszen sok minden történt azóta. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy az európai gazdasági térségről szóló megállapodást módosítsuk és megerősítsük. És feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy melyik a legjobb, a leghatékonyabb a két megoldás közül. Az európai gazdasági térséghez való csatlakozás, hiszen legalább 20 éve zajlik már ennek a keretében az együttműködés. És van itt még egy másik kérdés, ami felmerül. Készen áll-e a bizottság arra, hogy egy olyan megállapodást kössön a gazdasági térségről, melynek keretében kiterjesztenénk ezt az említett országokra is. És ezek az országok hivatalosan csatlakozhatnak-e az európai gazdasági térséghez? Így ennek az eszköznek a révén nagyon szoros kapcsolatok jönnének létre az Európai Unióval. A szabadkereskedelmi szervezet a 60-as évekből ered, ez nem egy új találmány. És ha használtam ezt a kifejezést, akkor meglehetősen el is öregedett már ez a megállapodás. De ennek révén sikerült Svájccal ilyen különleges kapcsolatba kerülni. És érdemes lenne ma inkább az európai gazdasági térségre koncentrálni, ami egy kis frissebb szervezet. Ezt is lehet még módosítani, javítani a tapasztalatok fényében. És ebben az európai gazdasági térségben lehetne elhelyezni Andorrát, Monakót és és San Marinot. Elmondtuk már, hogy preferenciáink hol vannak, ezt mindenki ismeri, de most mégis a bizottság reakciójára várnánk. Malmström asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves képviselők! sorrendben válaszolom meg a kérdéseket. Az európai gazdasági térséget 20 évvel ezelőtt tárgyaltuk meg, és persze a körülmények lényegesen megváltoztak azóta. A szerződő felek tudják, hogy a környezetünk is megváltozott, és éppen ezért felül kell vizsgálni a működését. Ezt egyébként Liechtenstein, Norvégia és az Európai Bizottság tette közzé elmúlt év decemberében ezt a felvizsgálatot a megállapodás egyébként ugye általában kielégítően működött, és a három EF és EFTA országok, EGT és EFTA ország igyekszik betartani az összes szabályt, de mi természetesen fontosnak tartjuk, hogy az EFTA államok is betartják ezeket a szabályokat. A homogenitásra van szükség, jogi, jogbiztonságra, fenntarthatóságra, és természetesen a belső piac hitelessége is ezen múlik. Ezért valamennyi érintett félnek be kell tartani a megállapodás előírásait. Hogyha megnézzük az ügynökséget, az ügy, meg kell nézni azt, hogy hogyan tudjuk elkerülni a kiegyensúlyozatlan szabályvégrehajtást. És itt egy harmadik államok részvételét is konkrétan szeretnénk szabályozni az EGT EFTA összefüggésében. Természetesen fáradozásaink vannak ezen a területen, hogy megoldásokat találjunk. Például a pénzügyi szolgáltatások területe igencsak komoly kihívást jelent, nagy feladatot jelent az EGT országok számára, hiszen az európai hatóságok is komoly vizsgálatot folytatnak. Aztán egy másik dolog az EFTA felügyeleti hatóságokra vonatkozik és itt az Európai Bizottság az EU pilléreként fontos szerepet játszik. Minden esetre el kell, hogy mondja, hogyha megnézzük a az operatív tevékenységben résztvevőket, akkor látjuk, hogy az EU és az EFTA különbözőképpen értelmezi azt, hogy milyen felek milyen hatásköröket kapjanak, például kikap akkor hatáskört, mint az Európai Bizottság és például a büntetések és a gazdasági működés esetében Ön rákérdezett San Marino, Andorra és Monaco kérdésére. Az Európai Bizottság elfogadott egy közleményt elmúlt évben a három szomszédos államunkkal kapcsolatban. Mint egy öt, opci- öt opciót sorolunk fel, az együttműködése van ambíciózus és kevésbé ambíciózus az öt között természetesen és a tanács két opcióra nézve első alapzéseket készített. Az egyik azt jelenti, hogy ezek a kis országok az LGT tagjai legyenek, a második pedig, hogy egy társulási keret megállapodást kössünk olyan értelemben, hogy bejussanak az EU egységes piacára megfelelő kísérő intézkedésekkel és intézményi mechanizmusokban való részvétellel. Ez eh, az európai gazdasági térségben való részvételt könnyen lehetővé tenni. Itt két különböző opció maradt át a végén, és az Európai Parlament és az Európai Tanács év végéig szeretne ajánlásokkal előállni a következő lépésekre vonatkozóan a Monaco és San részvételének esetleges, lehet, következményei ö, nem túl súlyosak, szerintünk úgy gondoljuk, nagyon kevés lakosról van szó, mint egy 150 ezer embert érint ez összesen. Mindenek ellenére a közös szabályokat végre kell hajtani, hiszen az egyenlő esélyeket be kell tartatni egész belső piacon. Végül pedig Svájcról is beszélni szeretnék általában működnek az EGT struktúrák, és hogyha a Svájci csatlakozna, ez lenne a legegyszerűbb megoldás szerintünk, amely a problémák vonatkozásában, amelyeket kialakítottunk az egységes piachoz való, egységes piac kibővítése Svájcra, a fogyasztókra nézve az EU-ban és Svájcban is komoly előnyökkel járna olcsóbb termékek születhetnének, jobb minőség és meg nagyobb választék is lehetne. Az Európai Bizottság viszont betartja a svájci nép kívánságát, nem kívánnak részt venni az egt Ugyanakkor néhány ágazati megközelítés problémákat is okoz az egységes piac alkalmazásában. És mi, minden esetre, hogyha ez a döntés nem születik meg, hogy csatlakozzanak, az Európai Bizottság intézményi kereteket kíván kialakítani a végső döntés megszületéséhez. A maximális átláthatóságot szeretnénk biztosítani, és jogbiztonságot biztonságot a fogyasztók és a, a piaci résztvevők számára. Remélem, hogy ezzel sikerül megválaszolni a kérdéseket. Köszönöm szépen. Most pedig Schwab kolléga kap szót. Néppárt nevében. Elnök asszony, biztos asszony meglehetősen későre jár, de ennek ellenére örülök, hogy a belső piaci bizottság, szakbizottság kérdésére ilyen világos választ adott. A kisebb országok, amelyekről korábban beszélt, ezekről Sanchez Schmidt kollégám fog beszélni, éppen ezért egyből Svájcról szeretnék beszélni, melyről felszólalása végén szólalt fel. Koferati bizt, kollega bevezetőjében említettem, hogy a tárgyalások, melyet az Európai Bizottság Svájcá folytat, ezekről szeretnék tájékoztatást kapni mi a parlamentben. Említettem, hogy a megállapodás um, azon dolgoznak, amelyek lehetővé tennék, hogy Svájc az EGT-be, az Európai Gazdasági Térségbe belépjen. Kérdezem, hogy a bilaterális megállapodás hogy a bilaterális megállapodás pragmatikus megoldás volna, és ez a verseny szabályozást is segíteni, de szeretném azt is tudni, hogy az energia megállapodásban hogy látják a jövőt, hogy a bizottság továbbra is ragaszkodik-e ahhoz, hogy csak akkor lehet megkötni az energia megállapodás Svájccal, hogyha az ön által említett intézményi megállapodást is Svájc elfogadja. Ezen felül pedig a <clears throat> egy-két vitatott kérdésben is olyan jogi megoldást kell találni, amelyek mind az európai fél számára, mind a svájci fél számára elfogadható volna, hogy a jogviták rendezésére egy egységes megoldást találjanak. Kérdem, hogy hogy látja ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen, most pedig Ertug kollega kap szót a szocialisták nevében. Parancsoljam. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt biztos asszony, úgy gondolom, hogy az európai gazdasági térség és a 120 bilaterális megállapodás, melyet Svájccal kötöttünk, azt mutatják, hogy milyen vonzó az Európai Unió számára, az Európai Unió külső felek számára is. Mi több? Az államok például a saját lakosságuk érzelmeire hivatkoznak, Norvégia például kétszer be akart lépni, de mindegy kétszer leszavazta a lakosság, és Izland esetében is tudjuk, hogy az új kormány, amely jobb gazdasági helyzetet teremtette, ennek folyamányaképpen az izlandi lakosság nem támogatja a belépést. Ám Liechtenstein például sikeres lehet az EGT-be való belépésben, és a három mikroállam tekintetében azt látjuk, hogy más-más szintű az integrációs szándék. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság feladata, Malmström asszony, hogy az ön által említett öt opciót öt opció segítségével egyéni megoldást találjon a három mikroállam helyzetére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig Belankolabga kapszott. Obszár gospodarczy realizuje założenia swobody. Az európai gazdasági térség az szabadság, szabad mozgás, illetve az áruk szabad mozgásának szolgáltatások és tőke szabad mozgásának jogát valósítja meg, és az európai közösségek vívmányait köti össze más államokkal való kapcsolattal. És ez számos más jogszabályzás kapcsolódik, ideértve a fogyasztóvédelmet is, és az Európai Unió presztízse nőne, hogyha Svájc csatlakozna hozzánk nem beszélve Szamarinorról és Monakóról, hiszen ez is bővíteni az államok családját. Én támogatom a piaci struktúrák bővítését, különösen az áruk mozgása tekintetében. Egy Norvégia által koordinált projekt igen jó példa erre. Ez meg fogja könnyíteni az online közbeszerzési kiírások indítását valamennyi LGT tagállamban, és ezt a területet ki kéne terjesztenünk Törökországra is. A társulási megállapodás értelmében Törökország már nagyon régóta társult tagállam, és mégsem kapott hozzáférést a közös piachoz. Talán eljött az ideje annak, hogy az EGT megállapodást is felülvizsgáljuk a hibák tekintetében. Sánchez Schmidt kolléga következik. Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Kedves biztos asszony, kedves kollégák! Az Európai Parlament évek óta nem beszélt a plenáris ülésen arról, hogy a kis független államokhoz közeledjünk, tehát Andorához, Monakohoz és San Marinohoz. Örömömre szolgál, hogy az IMCO bizottság elfogadta az javaslatomat, és hajlandó beszélni erről a témáról. Két éve, ó, két éve már a kulisszák mögött zajlanak a tárgyalások erről a közeledésről. Az adózás és a pénzügyek területén gyakran vitázunk ezekkel az államokkal, de ők nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy harmonizálják jogszabályaikat a közösségi joganyaggal. 150 ezer lakosról van szó, és sajnos ezeket a mikroállamokat ezért gyakran elfelejtjük. Ennek ellenére ezek az államok szerves részét képezik az Európai Unió területének, és mindennapi szerves kapcsolatban vagyunk velük. Andorra stratégiai partner a Pireneus kulturális és gazdasági fejlődése szempontjából. Ennek a kis államnak a polgárai még nem dolgozhatnak és tanulhatnak szabadon az európai tagállamokban. És hasonlóképpen a vállalkozásaik sem exportálhatnak szabadon árukat és szolgáltatásokat. A diákjaik nem élvezhetik az Erasmus program előnyeit, noha Európán kívüli diákok megkapják azt. És itt valódi együttműködési szándék van a területi kohézió területén. San Marino október 20-án fog majd szavazni, népszavazást tartani egy esetleges csatlakozás megkezdéséről, és nagyon fontos, hogy betartsuk a határidőket, és ne bátortanítsuk el ezeket a kis szomszédainkat. A mikroállamok csatlakozása az EGT-hez lehetséges kellene, hogy legyen, ha nem az, akkor miért? egy kiegyensúlyozott, odafigyelő, egyszerű és nyitott együttműködés kellene megvalósítani, ami mindenkinek javára válna. Köszönöm. Köszönjük, Sánchez asszony, Liberácki kolléga következik. Dziękuję bardzo, pani Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondok Malmström biztos asszonynak a válaszokért, mert ezek megmutatják, hogy van egy értékes, működő szerződésünk, amit érdemes felvizsgálni, másrészt pedig, hogy vannak bizonyos kockázatok az említett államokhoz fűződő kapcsolatunkban a viszonosság tekintetében. Azt gondolom, arányosnak és visszafogottnak kell lennünk. Ugye azt kell látni, hogy mint egy fél milliárd ember él az EU-ban, és három mikroállamról beszélünk, mini államról beszélünk, néhány lakossal. Úgy gondolom tehát, hogy mi is szeretnénk ezen országok piacára bejutni, ezért meg kell vizsgálnunk, hogy mit jelent, ha ők csatlakoznak a mi piacainkhoz. Ez természetesen nem jelenti, hogy új autogyárak létesülnének, vagy hasonlók, de azt gondolom a pénzügyi felügyelet és hasonló témák fontos dolgok, amiket meg kell vitatni. Meg kell nézni először, hogy ők tényleg csatlakozni akarnak az egységes piachoz. Hanslik kolléganő. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! A belső piac, az egységes piac nagy előnyökkel jár a tagállamok számára és az állampolgárok számára. Nagy lehetőséget kínál a szabad mozgás, a szabad munkavállalás lehetőségét, és azt a lehetőséget, hogy az Európai Unió bármely tagállamában oktatás képzésben vegye részt valaki. Ez persze a cégek tevékenységét is stimulálja, tehát nem csak egy tagállam húzza ennek a hasznát. Új munkahelyek jönnek létre, egy nagyobb piac alakult ki Európában, és ez pedig a gazdasági fejlődés nagy eh, előnyeit is magában rejti. Ezért Szorosabbra kell fognunk, fonnunk szamarinóval, Andorával és Monokóval a kapcsolatainkat is az Európai Gazdasági Térség keretén belül, hiszen így az egységes piac esélyeit terjeszthetnénk ki ezen országokra, és nagyon fontos, hogy ezen államokat szorosabban integráljuk az Európai Unióba. Az EGT, az Európai Gazdasági Térség a szorosabb együttműködés egyik lehetőségét rejti magában. Ám az együttműködés feltételeit érdemes javítani az egységes piaci szabályozások alkalmazásával. Felmerül bennem persze, hogy az Európai Gazdasági Térség mely szempontjait kellene az Európai Bizottság szerint javítani. Például gondolni kéne a belső piaci szabályok jobb alkalmazására. Hiszen amikor egy, tag, egy állam belép az EGT-ben, a belső piaci szabályok ennek az újonnan belépő állam jogszabályainak a részét képezik, éppen ezért ez a működés nagyon fontos eleme. Köszönöm szépen, Karaszol elnök úr! Damen und Herren! Hölgyeim és uraim! Először is az a e héten ünnepelt születésnapjához szeretnék gratulálni, elnök asszony, de másrészt a témával is foglalkoznék. Ez a jövő az EGT megállapodás célja így szerepel az első cikkben, hogy egy folyamatos és kiegyensúlyozott erősödését biztosítsa a szerződő felek közötti gazdasági kapcsolatokban. És egy homogén európai gazdasági térséget kívánunk így létrehozni. Ez nem csak a négy alapvető jogra vonatkozik az EU belső piacán, hanem az úgynevezett kísérő területeken is vannak horizontális megrendelkezések az együttműködésre nézve. Ez a mi szempontunkból feltétlenül fontos és szükséges már talán rég felismertük, hogy a kutatásban, a technológiai fejlesztésben, a szakképzésben, oktatásban, a foglalkoztatásban, a fiatalok ügyében, az energiában, a vállalkozásokban csak együtt tudunk haladni. Ezért mondom még egyszer, az EGT-t újra kell gondolni, végig kell gondolni, mi az, ami hozzájárul az európai gazdasági térség erősödéséhez az egységes piac és az euró a jóléti motort jelentik az Európai Unión belül, és a szomszédos épületben ott az Európa Tanács. Egyáltalán, ha a jövőről beszélünk, azt gondolom, hogy ö, Európa tanácsi tagság nélkül nem fogadunk be EU csatlakozási kérelmet, vagy az európai gazdasági térségben való tagság nélkül sem kevesebb legyen a bilaterális megállapodás, hanem a gazdasági térség az előtere a csatlakozási tárgyalásoknak, az Európa Tanács pedig magának a kérelemnek, a csatlakozási kérelemnek az előtere. Így kell végig gondolni újra az EGT-t, és akkor sok problémát meg lehetne spórolni, és az európai gazdasági térség jövőjét így tudnánk ténylegesen biztosítani. Az utolsó hozzászóló Bastos kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! 21 évvel ezelőtt aláírtuk a megállapodást, hogy az Európai Gazdasági Térség létrejöhessen. Emögött az a gondolat húzódott meg, hogy az egységes piacot ki lehessen terjeszteni Izlandra, Liechtensteinre és Norvégiára. Ez a megállapodás tette lehetővé, hogy a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok erősebbé váljanak, hiszen létrejött egy olyan térség, ahol teljesen szabadon mozoghat minden a négy szabadságjog alapján. Ha szeretnének képet kapni arról, hogy mennyire sikeres volt mindez, azt tudom elmondani, hogy 2012-ben a tranzakciók értéke több mint 160 milliárd euróra rúgott, annak ellenére, hogy a belső piac még mindig nem teljes hiszen San Marino, Andorra és Monaco még csak most fejezte ki azt az igényét, hogy szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatot az Európai Unióval. Az egységes piac meg fogja erősíteni a gazdasági növekedést valamennyi résztvevő államban, és fontos szerepet játszik majd abban is, hogy az Európa által annyira vágyott növekedést és foglalkoztatást meg tudja teremteni. Ahogy Malmström asszony említette, ezzel kapcsolatban már elkezdődött a munka. Az Európai Uniónak fel kell mérnie a helyzetet, és döntenie kell arról, hogy hogyan működjön a jövőben az EGT megállapodás. És meg kell próbálnunk kitölteni a hézagokat, és optimalizálni az egységes piac potenciáját következetesen meg kell erősíteni a kapcsolatokat Szamarinoval, Andorával és Monekóval köszönöm. Köszönjük, a spontán kérdése következnek. Először Plenkovics kolléga kap szót. Hvala lépa, gospodzsó predsjedavajuća. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint hogy Horvátországból jövök, ami csatlakozásunk nagy lehetőséget kínált számunkra, és persze kibővítette az európai gazdasági térséget. És egy sor kereskedelmi akadályt kellett megszüntetnünk. Ne felejtsük el, hogy a szóban lévő országok teljesen integrálódtak az Európai Unióba, gazdaságilag is kitűnően fejlettek tehát nem okozna problémát az ő integrációjuk. Tehát, hogyha az európai gazdasági térségbe belépnének, ez nem jelentene nagy kihívást. Sajnálom, hogy Izland egy sor oknál fogva most már nem érdeklődik ennyire a csatlakozás iránt, és örülök annak, amit Malmström asszony mondott, hogy megerős, meg szeretné es, erősíteni az LGT-vel való együttműködést, ez egy fontos opció, egy fontos lehetőség volna. Ám a tagállamoknak mindent meg kell tenniük, el kell végeznünk a házi feladatokat. Geleger kollega. Elnök úr, köszönöm szépen és valami, egy delegáció résztvevője voltam, és én feleltem a szakértői munkáit. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy felvetették ezt a témát. Meg kell néznünk az egységes piac alakulását, fejlődését, átalakulásait, és adott megfelelő jogok átültetését a gyakorlatban. Biztos asszony is elmondta, hogy 20 éve dolgozunk, nézzük meg Andorát, San Marinot és Monakot. Megkezdődtek a véleménycserék, ha jól tudom, és úgy látom, hogy a vita már folyik arról, hogy csatlakozzanak, és természetesen a, az említett keret, társulási keret mindenképpen fontos lépést jelentene. Nézzük meg Svájcot Kiváló párbeszéd alakult ki a külügyi szolgálat és Svájc között. A tanács és a parlament a legfontosabb célokban már meg tudott állapodni. Végül szeretném elmondani, hogy az új intézményi keretnek is segítenie kell, hogy még ez a parlament pozitívan hozzájáruljon a Svájc a kiegyensúlyozott kapcsolatokhoz. Az utolsó Malevics. europski ekonomski prostor od one thousand nine hundred and ninety two godine kada je potpisan sporazum daje pozitivne rezultate i jaa unato velikim promjenama u zadnjih Nagyon, jó tapasztalatokat szereztünk és az elmúlt évben bővítettük és nőtt jelentősen 1992 óta az EGT-be lépő országok száma, tehát egy nagyon rugalmas rendszerrel állunk szemben, egy vitális rendszerrel, amely fontos szerepet játszott az alapjogok megteremtésében és biztosításában. De persze választ kell adnunk a konkrét kihívásokra, változik az idő, és változnak a rendszereink is. A krízis következtében rugalmasaknak kell lennünk, módosítanunk kell a berendezkedésünket, és jobban kell alkalmazni a rendszereket annak érdekében, hogy csökkentsük az a szegénységet és a munkanélküliséget. Köszönöm, Malmström asszony! Thank you. Köszönöm, elnök hogy valóban hosszú volt ez a nap. Köszönöm ezt a vitát is, próbálok válaszolni néhány kérdésre. Svájccal kapcsolatban ahhoz, hogy véglegesíteni tudjuk a tárgyalásokat, egy intézményi keretről beszélünk jelenleg, és ezt be fogjuk fejezni, még mielőtt bármit is végrehajtanánk. Ez az intézményi keret azt célozza, hogy Svájc hozzáférhessen a belső piachoz, természetesen a megfelelő szabályok betartása mellett. Ami San Marinot, Andorrat és Monakot illeti, ahogy mondtam, itt különféle lehetőségeket vizsgálunk abban a jelentésben, amit néhány hónap múlva publikálni fogunk, és amiről beszéltünk is önökkel. Jogi nézőpontból vagy az Európai Uniós tagságon keresztül, vezet az út, ez ugyanakkor nagyon hosszú távú cél, vagy pedig az EFTA-n keresztül. Ezek a kis országok egyelőre nem nyújtottak be ilyen irányú kérelmet, tehát valószínűleg egy másik megoldást kell majd megtalálnunk, és így tudjuk az ő, ő igényeiket, óhajaikat kielégíteni. Sánchez Schmidt asszonynak, hogyha még esetleg itt van, akkor azt tudom mondani, nagyra tartjuk azt a szerepet, amit a külpolitika külpolitikában és a gazdasági kapcsolatokban betöltenek a mikroállamok. És ahogy ezt korábban is mondtam, ez a jelentés megpróbál majd választ adni azokra az aggályokra, amelyeket ön is említett. Végül pedig az uniós jogszabályok betartása minden állam számára kötelező, ha szeretne részt venni a belső piacban. Hogyan lehet a mikroállamok igényeit kielégíteni? Ez is benne lesz majd abban a jelentésben, amit hamarosan majd kiadunk. És a Ashton főképviselő asszonynak is el fogom jutatni ezeket a kérdéseket és agályokat, és ő vagy az ő képviseletében valaki a közeljövőben válaszolni fog önöknek ezekre. És köszönöm szépen elnök asszony, hogy levezette ezt a vitát, és még oly sok más vitát is. Köszönjük Malmström asszony, és köszönöm mindenkinek ezt a vitát. Kedves kollégák, a holnapi ülés fél kilenckor kezdődik reggel. Mindenkinek eh, nagyon kellemes estét, jó éjszakát kívánok!